A biztonsági elemekről és biometrikus elemekről az úti okmányokban és útlevelekben. Koelyó úr, öné a szó, négy perce van önnek. Köszönöm szépen, elnök úr, bizottsági alelnök úr, Baró úr, Tisztelt kollégák! Az a javaslat, amiről ma vitatkozunk, a 2004-es rendeletet kívánja módosítani. Itt biztonsági adatok és biometrikus adatok mód használatáról van szó, hogy megelőzzük a hamisításokat, és lehetővé tegyük a biometrikus azonosítást. Az együttöntés eljárásban működünk. Köszönjük szépen a francia elnökségnek és Baró biztos úrnak, hogy segített megtalálni a megfelelő megoldást. A Tisztességes, fair munkakörülmények uralkodtak, és így sikerült az említett eredményt elérni. Ez az opció feltétlenül szükséges. Ugye tudni kell, hogy érvénybe kell léptetni ezeket a módosításokat. A születéstől kezdve a tagállamoknak, az összes tagállamnak megfelelő adatokkal kell látni, biometrikus adatokkal is a polgárokat, és nagyon nehéz itt megfelelő adatokat találni, főleg 6 év alatti gyermekek esetében. Természetesen nem, nem, nemzeti jogalkotó kivételeket alkothatna az előírások alól, ez azt is jelenteni egyben, hogy ezekben az esetekben csak bizonyos határidőre állíthatnák ki átmenetileg ezeket az útleveleket, hiszen ez azt jelenteni, hogy a gyermekekre nézve mindig új útlevelet kell, kell kérvényezni, hogy kiutaznak a Schengen övezetből, Ugye időközben a 12 éves korhatár került megállapításra, mm, és egy felülvizsgálati záradék is megszületett, ami azt tartalmazza, hogy a tanulmány eredményének figyelembevétel amit a bizottságnak megbízásként adunk ki, ahol a biometrikus azonosítók használatáról van szó a gyerekek esetében, és itt minden tagállamra nézve tudunk megoldást találni. Ezen túlmenően vannak egyéb kivételek is olyan személyeknél, akik fizikailag nem képesek új lenyomat szolgáltatására az ICAO mm, ajánlására is kitérünk. Ugye itt arról van szó, hogy már meglévő gyakorlatot veszik figyelembe, amikor fel kell lépni a gyerekkereskedelemben szemben. Sikerült egy intézményközi megállapodást elérni a gyermekkereskedelem kérdésében, és kialakult egy közös álláspont a megfelelő szabályok megalkotására vonatkozóan a gyermekek elrablása és a gyermekek kereskedelme megakadályozása érdekében. Ennek megfelelően kell kialakítani a szabályokat az Európai Unió természetesen csak korlátozott hatáskörrel rendelkezik itt, ugye az úti okmányok nemzeti hatáskör alá esnek, és az Európai Unió csak akkor képes ebben együttműködni, hogyha a biometrikus azonosítók szerepe erősödik, ezzel sikerülhetne a határellenőrzéseket megkönnyíteni. Sikerült olyan előírásokat találni, amelyek az európai és a nemzeti hatáskörök közötti egyensúlyt képesek megőrizni, és lehetőség van arra is, hogy ezeknek az adatoknak a használatát korlátozzuk, méghozzá olyan módon, hogy konkrét célhoz kötve használjuk ezeket, és a cél az, ugye, hogy megállapítsuk, hogy az útlevél birtokosa a jogszerű birtokos-e. Aztán vannak a breeder dokumentek, azok a dokumentek, amelyek arra szükségesek, hogy kiállítsanak egy úti okmányt, egy útlevelet. Ezeknek a hitelességről beszélünk, tehát illetőleg másrészt pedig a határátkelő helyekről is beszélünk, hol születnek a hibák, a problémák, és ezeket könnyebben meg tudjuk állapítani. Négy év után egy felülvizsgálati záradék lép működésbe, és adott esetben a szükséges módosításokat ez alapján el tudjuk végezni. Elkerülhetetlen, hogy az Európai Adatvédelmi Ombudsmannal konzultáljuk, de ezt sajnos nem tették meg az előkészítő munkák során. Köszönöm szépen, Coelho úr! A bizottság nevében Báró úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a Libé szakbizottság elnökének, és nagyon barátian szeretnék köszönetet mondani Carlos Coelho-nak, a jelentés készítőjének kiváló munkájáért, illetve a bizottsággal folytatott nagyon jó együttműködésért egy nagyon kényes kérdésben. A bizottság javaslata arra vonatkozott, hogy harmonizált kivételeket foganatosítsunk az új lenyomat vétel általános szabálya alól, oly módon, hogy minden európai polgár azonos bánásmódban részesüljön. Ugyanakkor a bizottság az emberkereskedelemtől meg akarta védeni a gyermekeket, úgy, hogy a nemzetközileg elfogadott elveket jogerőre emeli vagyis megvalósítja az egy útlevél, egy személy kapcsolódás elvét. Az Európai Parlamenttel igyekeztünk első olvasatban megállapodásra jutni. A az új lenyomatokat a tagállamok legkésőbb 2009. június 28-áig kellene, hogy az útlevelekben megjelenítsék hogyha nem sikerül megállapodásra jutni, akkor mindenkire, még az újszülöttekre is vonatkozna az új lenyomat vétel kötelezettsége. Ezért nagyon örülök a tárgyalásos kompromisszum kialakulásának. Hm, elnök úr, az Európai Parlament jelentése nagyon hasznos, úgy gondolom, hogy nem is érdemes a szót szaporítanom, nagyon nagy érdeklődéssel fogom hallgatni a parlamenti képviselők hozzászólásait, és még egyszer köszönetet mondok a raportőrnek, Carlos Coelho-nak, aki kiváló munkát végzett. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig meghallgatjuk a különböző frakciók vezérszónokait, az EPP részéről két percben. Gácek asszony szól hozzá. Elnök úr, kedves kollégák! A néppárt nevében örömmel támogatom a ma bemutatott javaslatot. Úgy gondolom sürgető szükség van arra, hogy általános közös szabályokat alakítsunk ki a biometrikus adatokkal kapcsolatban. Jelenleg nagyon sok a különbség az egyes országok között, attól függően, hogy mennyire szigorúan ellenőrzik az útlevél fényképeket. Sok ország előírja, hogy személyesen kell igényelni az útlevelet, amikor a fényképet leadják. Ebben az esetben a kiállító hivatalnokok megbizonyosodhatnak arról, hogy a személy hasonlít-e a benyújtott fényképhez. Az Egyesült Királyságban postán lehet kérni útlevelet, és a fotók hitelességét csak az úgynevezett hivatalos személy fogja megállapítani. És akik ezt megtehetik az Egyesült Királyságban, ez egy nagyon érdekes olvasmány ezeknek a listája, ezt akár az optikus, a fogorvos is elvégezheti, vagy a fényképész semmiféle tekintettel a hivatásra. Tehát az ismerős verifikálhatja ezt. Úgyhogy ez egy nagyon laza szabályozás az Egyesült Államokban, amikor igazolják, hogy a fényképen az látható, aki kéri az útlevelet, itt is másként történik, ott gyakorlatilag a helyi postai hivatalban is el lehet ezt végezni. Na most egy ilyen nagy biztonság tudattal rendelkező ö, országban, mint az Egyesült Államok, ilyen verifikációs ö, rendszert alkalmaznak. Tehát tényleg egy sokkal megbízhatóbb biometrikus adatra van szükség, például új lenyomatra. És az az ügynökség, amely az új lenyomatok gyűjtéséért felelős, meg kell, hogy feleljen a közös szabályoknak mindenhol, ott is, ahol a szabad beutazás biztosított az Európai Unióban, harmadik országokban. Ugyanezeket a követelményeket kell velük szemben érvényesíteni. Köszönöm, köszönöm szépen, és most pedig a szocialisták nevében következik két percre Rúrasszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Amikor 2004-ben elfogadták a biztonsági elemekről és a biometria elemek alkalmazásáról szóló rendeletet, a tagállamok semmilyen derogációt nem vettek be a szövegbe az új lenyomat vétel kötelezettségével kapcsolatban. Pedig a jelenlegi technológia nem teszi lehetővé, hogy meggyőződjünk róla, hogy a 12 éven aluli gyermekek új lenyomata megfelelően megbízható és biztonsági elemként szerepelhet az útlevelekben. Ezért örülök a tagállamokkal kialakított megállapodásnak, mi szerint 12 éves korhatárt fogunk alkalmazni a biometriai adatok alkalmazására, egy három éves felülvizsgálati záradékkal. Ugyanis ezeknek az adat adatoknak a használata csak akkor elfogadható, hogyha valóban lehetővé teszi a gyermekek védelmét, és egyelőre nem ez a helyzet. De itt állunk egy pozitív technológiai változás előtt a e területen. Prioritásunk az, hogy az egyedül utazó gyermekek biztonságát biztosítsuk, és megakadályozzunk mindenfajta gyermekrablás, gyermekkereskedelmet. A biometria adatok alkalmazása az útlevelekben hamis képet kelt, a hamis biztonság képét kelti, ugyanis ettől még egy gyermeknek szülői engedélye lehet csak átlépni a határt. A tagállamokkal kialakított kompromisszum lehetővé teszi a bizottság számára, hogy jelentést készítsen a különböző elvárásokról a kiskorúak utazásai esetében. Ez a jelentés lehetővé teszi majd, hogy kezdeményezéseket tegyenek egy európai megközelítésre a kiskorúak védelme terén a határátlépéskor. A biometriai elemek az útlevelekben a az okmány hitelességének ellenőrzését kell, hogy szolgálják. Köszönöm szépen, Rúrasszony. Most pedig az ALDE frakció részéről Döpré úr kapja meg két percre a szót. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, mindenek előtt hadd mondjam el, hogy Gratulálnom kell Carlos Coelho úrnak, a raportőrnek, illetve a volt elnökségnek, a francia elnökségnek, akik nincsenek most itt, ugye, hát ez természetes is. Nagyon fontos volt, hogy első olvasatban megállapodjunk és kompromisszumra jussunk, ezért személyesen is köszönöm Carlosnak, a munkáját, nagyon intelligens az indokolás, és nagyon jó politikai érzékről tesz tanulbizonyságot. Kérem, olvassák el. Nagyon fontos ebben a jelentésben az alapelv, az a fontos alapelv, ami forradalmi újdonságot jelent, hogy egy útlevél ez egy személy, egy személyhez egy útlevél tartozhat. Ez a gyermekek védelme szempontjából igen fontos. Carlos azt akarta, hogy minél hamarabb vezessék be az új lenyomatvételt a legfiatalabb gyerekek esetében, csak hogy ugye látjuk, hogy megbízhatónak is kell lenni az új lenyomatoknak, és nem ez volt a helyzet az egészen kis gyerekek esetében. 12 éves kor küszöböt határoztunk meg. Ennél fiatalabb gyerekek esetében is lehet új lenyomatot venni a tagállamokban, de 6 éves kornál fiatalabb, kisebb gyerekek esetében nem. Szóval abban kell bíznunk, hogy a technológia nagy előrelépést fog tenni, ugyanis az, lesz, az lenne az ideális minden gyermek eh, megoltalmazása szempontjából, hogyha megbízható, összehasonlítható biometria adatokkal állnak rendelkezésre minél korábban. Egyébként támogatjuk, üdvözöljük ezt a tervezetet, akár csak a raportört, az Európai Bizottságot, a kezdeti kezdeményezésért, javaslatért, és a tanácsot és a kompromisszumkészségét. Köszönöm szépen Döpré úr, most pedig az UN frakció részéről két percre Angelili asszony kapja meg a szót. Presidente, innanzitutto... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék a kiváló munkához gratulálni, amelyet a jelentés készítője végzett a kisebbségokkal kapcsolatos jelentés készítőként szeretnék bizonyos főpontokra kitérni itt a Coelho jelentésben. Ugye az a megközelítés, hogy a gyermekvédelem vonatkozásában egyenlő, kiegyensúlyozott feltételeket teremtsünk, ez dicséretes. Egy személy, egy útlevél megközelítés szintén nagyon fontos, hiszen a biometrikus adatok felhasználása megkerülhetetlen. És például ezzel elkerülhetővé válik, hogy a gyermekek a szülők útlevelében szerepeljenek. Minden esetre vannak ennek hátulütőjű is, hiszen a gyermekkereskedelmet is mindenképpen meg kell akadályozni. A következő pont az, hogy egy jelentést fog készíteni a bizottság, az Európai Bizottság, ez azt vizsgálja, hogy 12 év alatt azonosítási szempontból lehetséges-e a gyermekek új lenyomatának használata. Nyilvánvalóan törekedni kell a rendszer nagyobb megbízhatóságra, ezért fontos ez a jelentés, és a kiskorú gyermekek védelme rendkívül fontos. Szerintem nagy jelentősége van annak, hogy a jövőben összetettebb műszaki eljárásokat lehessen alkalmazni, amelyek adott esetben száz százalékig tudják garantálni, hogy azonosítsuk a kiskorú gyermeket, akár már a születést követően is. Köszönöm Angelini asszony a zöldek nevében, az Alde nevében, Zdanuka asszony. Kedves kollégák, a zöldek csoportja nevében köszönetet mondok Kölyó úrnak ezért a kiváló munkáért. Különbözőek a politikai véleményünk, de azt meg kell adni, hogy mindent megtett a kompromisszum érdekében a zöldek. A biometrikus adatok bevezetését ellenzi ugyanis itt számos kétel merül fel, ez számos következménnyel jár az adatbiztonság és az alapjogok számára. Mi a biometrika ellen szavaztunk a vízumokban, és ellenezzük ezeknek az alkalmazását az európai útlevelekben is. A jelenleg lehetőségünk van, hogy akadályokba ütköztessük, meghatározzuk a határait az új vételnek. Ezért örülünk a kompromisszumnak a 12 éves korhatár gyermekek esetében azokban az országokban, ahol nincs új lenyomatvétel, és 6 év abban az esetben, ahol a az egyéb rendelkezések valósulnak. Meg szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy mi támogatjuk a korhatárt, de ez nem jelenti azt, hogy támogatjuk az új lenyomatvételt, mint olyat. Mi hisszük, hogy a biometrikus adatokat az útlevelekben csak azonosság megállapítására, illetve a dokumentum hitelességének megalapozására lehet használni. Más célokra való használat, mint például jogszabályok végrehajtása, az nem jogszerű és nem is arányos. Nem tudunk egyetérteni azzal, hogyha valakinek európai útlevele van, az eleve gyanús akinek az új lenyomatát meg kell őrizni és raktározni kell. Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy gratulálunk Koei úrnak, a bizottságnak, a tanácsnak az elért kompromisszumért. Köszönöm szépen. Köszönöm. És most pedig a GUE nevében Kaufmann asszonyi a szó. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Én nem támogatom, hogy kisgyermekek, a legkisebb gyermekek csecsemőktől is vegyenek új lenyomatot a gyermekeket, mentesíteni kell a kötelezettség alól útlevelekben. Nem kell, hogy szerepeljen az új lenyomatuk ezért helyes, hogy itt kivételt határoznak meg. Ami pedig a biometrikus új lenyomatvételt illeti 12 éven aluli gyermekek esetében eddig még nincs semmiféle biztos felismerés. Nem lehet tudni, hogy milyen kortól kezdve megbízhatóak az új lenyomatok. Hogyha csak úgy használnánk ezeket az adatokat, lehet, hogy éppen annak az ellenkezője történne, amit el szeretnénk érni. Vagyis azt, hogy nagyobb legyen a biztonság. Nem arányos lenne, nem lenne arányos ez az intézkedés olyan esetben, amikor nem lehet egyértelműen biztosítani ezeknek az új lenyomatoknak a hitelességét. A kompromisszum tükrözi ezeket az agályokat, és a parlament kitartásának és a raportőr jó munkájának köszönhetően a 12 éves korhatár három éves átmeneti időszakra elfogadható kompromisszum. Ezalatt alatt tanulmányokat kell készíteni arra vonatkozóan, hogy mennyire megbízhatóak a gyermekektől vett biometrikus adatok. Azonban kivételeket is lehetővé tesz a kompromisszum azon országok számára, ahol már törvény írja elő az új lenyomat vételt 12 éven aluli gyermekek esetében is. Annál fontosabb, hogy csak a kompromisszum nyomán állapítsák meg, hogy az európai jogszabály a biometrikus adatokról az útlevelekben egyetlen esetben semmi esetre se lehessen hivatkozási alap arra, hogy nemzeti szinten adatbankokat hozzanak létre ezekből az adatokból. Köszönöm szépen, Kaufmann asszony és most pedig a függetlenek nevében beton kollégája szó két percre. Köszönöm szépen, nagy örömmel mondom, hogy az Egyesült Királyságra nem vonatkozik ez a szabályozás, mert nem része a Schengeni zónának. De a brit kormány azt mondta, hogy lépést tart a szabályozással, biztosítandó, hogy ne legyenek másodosztályú útlevelei, illetve utazási dokumentumai. Így tehát a jogszabályt kötelezőnek ért érvényesnek tekintik. De hát számos ö, probléma merül fel a biometrikus adatok ö, hitelességét illetően. Milyen ö, ö, dokumentumok alapján fogják ezt összehasonlítani, verifikálni. Hogyan biztosítható, hogy ez autentikus legyen? Ha az útlevelet kiadták, akkor nem sok haszna van már beazonosítani a szemét valamilyen központi adatbázis alapján. A jelentés belátja, hogy nagyon komoly biztonsági előírásokra van szükség, amikor ezeket az információkat tároljuk, de tudom a brit tapasztalatok alapján, hogy nincs ilyen igazán biztonságos tárolás ilyen adatok esetében. Ezek nagyon érzékeny információk és tényleg emberek millióit érinti. Nem olyan régen vesztek el kormányzati adatbázisokból ilyen adatok az Egyesült Királyságban. Mindenki tudja, hogy a személyes információk nincsenek biztos kezekben a kormánynál. Ez a jelentés nem szól a biometrikus adatok megbízhatóságáról. Az Egyesült Királyságbeli útlevelek esetében 2004-ben volt kísérlet, és akkor már számos hiba is történt, gyakorlatilag egy esetben ötből nem sikerült jól elvégezni az azonosítást új lenyomat alapján. Ez egy vonzó ötlet, de nem egy olyan mechanizmus, amilyet elképzelnénk magunknak. Éppen ezért mi ez ellen fogunk szavazni, jelentés ellen szavazunk. Köszönöm szépen, Betten úr, és most pedig következik Klász képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés készítője joggal hívja fel a figyelmet néhány pontra, véleményem szerint. Ezek azzal függenek össze, hogy biometrikus adatok kialakítása, tárolása és feldolgozása meglehetősen új folyamat. Éppen ezért az eljárást a javaslat értelmében egy bizonyos idő után át kell dolgozni Természetesen fontos, hogy harmonizált, teljesen harmonizált módon vezessük be ezeket a biometrikus előírásokat, hiszen minden lánc annyit ér, mint a leggyengébb láncszem. És a belső piac az azt is jelenti, hogy a külső határokat jobban kell védeni, de az egész rendszer túl sok részt mutat fel, és a nemzetközi bűnözők szívesen élnek vissza ezzel a lehetőséggel, az illegális migráció, az emberkereskedelem, a kábítószerkereskedelem jelen van itt az ideje, hogy a biometrikus adatokat hatékony részévé tegyük ennek a rendszernek. Köszönöm szépen, Klász úr. A további hozzászólók következnek, de Lami asszony, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék Coelho jelentéskészítő úrnak köszönetet mondani az erőfeszítéseért, és örülök, hogy az első olvasatban sikerült kompromisszumot kialakítani a tanácsal és a bizottsággal, egy személy, egy útlevél, ez egy fontos elv, de fontos az is, hogy a gyerekkereskedelemmel kapcsolatban nagyobb védelmet biztosítsunk, tehát a gyerek olyan útlevelet kapjon, amely tartalmazza a gyermek biometrikus adatait. Ez természetesen nincs ingyen, vannak olyan tagállamok, ahol mindedig a gyerekeket a szülők útlevelébe jegyezték be egyszerűen. Hollandiában 48 euró egy útlevél, és plusz 851 gyerek, hogyha bejegyeztessük, tehát ugye ez azt jelenti, hogy mindedig 120 euróért fértünk hozzá egy útlevélhez, most már 240 euróba kerülhet két gyerekkel egy útlevél, és nyilván a szülők szívesen kifizetik, ha a gyerekük biztonságáról van szó, de hogyha el, lehet rabolni egy gyereket, akkor az útlevélhez is hozzá lehet jutni. A módosított rendelettel nem lesz lehetőség arra, hogy a gyermekeket a szülők útlevelébe jegyezzük be. De éppen, hogyha apa vagy anya útlevelébe jegyezzük be a gyermek adatait, az is egy védelem, hiszen így kiderül, hogy kihez tartozik a gyerek. Hogy tudjuk ezt az egészet ellenőrizni? Három éven belül a bizottságnak meg kell vizsgálni, hogy további jogalkotási lépésekre szükség van-e például a határokon átnyúló szabályozás vonatkozása, Most a tagállamok nagyon különbözően bánnak ezzel a kérdéssel. A Európai Bizottsághoz fordulok, hogy az értékelés során azt is vizsgálják meg, hogy egy személy egy útlevél el, milyen eredményre vezetett, adott esetben elérte azt, hogy kevesebb gyermeket raboljanak el. Sikerült-e elérni a célt, vagy vannak-e mellékes hatások is, amelyek korlátozzák az eredményeket? Tehát a gyermekeinkre folyakozottan figyelni kell, ma egy fontos lépést tettünk, és hogyha a gyermek érdekeiről van szó, hogy középtávon további lépéseket tegyünk, akkor ezt is meg kell tenni, és a keresztény demokraták itt ebben a parlamentben támogatni fogják önöket. Köszönöm szépen, de Lange asszony másfél percben Lambrinidis úr. Köszönöm. Elnök úr. A parlament nem kívánta az úgy lenyomatot vételt gyermekek esetében. Itt elvi kérdésről van szó, azt gondolom. Világossá kell tenni, hogy meglegyen az információ, ha szükség van rá, és hasznos. Nagyon gyakran Láttuk, hogy a tanács és a bizottság a jogszabályok kapcsolatban számos meggondolást tett, és hát a cél az, hogy megakadályozzuk a gyermekrablást, illetve a gyermekkereskedelmet. Tehát biztosítani kell, hogy a begyűjtött adatokra tényleg szükség van ehhez a célhez és létrejött egy testület, amely azt ajánlotta, hogy, amely kimondta, hogy ez nem így van és az itt tartalmazott adatok, az útlevélben tartalmazott adatok nem hasznosak, sőt, elavultaknak mondhatók. Azt hiszem, hogy védelmet kell nyújtani a gyermekek számára hosszabb időre, és biztosítanunk kell, hogy olyan rendelkezéseket hozunk, amelyek megfelelnek ennek a célnak. Egyébként az adatok ő, hiába valók. Biztosítani kell tehát, hogy be tudjuk azonosítani az adott személyt, és biztosítani kell, hogy ez nehogy útlevél hamisítást tegyen lehetővé. Köszönöm, most pedig Csárnötki úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A biometrikai, biometriai azonosítókkal rendelkező útlevelek bevezetése azt a célt szolgálja, hogy megakadályozzuk a, az úti okmányhamisítást, a terrorizmust, az emberrablásokat, és ezért nagyon fontos, hogy nagyon megbízhatóak legyenek a biometriai adatok, amelyek belekerülnek az úti okmányba. Ezért harmonizációra van szükség a különböző tagállamok között, oly módon, hogy bízhassunk egymásban az azonosítás esetében. Ha a tagállamokra tekintünk, azt látjuk, hogy vannak bizonyos kötelezettségek az útlevélkiállítás szempontjából, viszont a biztonsági elemeknél kevésbé határozták meg, hogy hogyan gyűjtik a biometriai elemeket, hogyan veszik fel. Fontos, hogy ennek utána járjunk. Köszönöm szépen, és pedig Rogalski úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A biztonsági elemek és biometriai útlevél szabályok harmonizálása mindenképpen pozitív eredménnyel járhat a személy azonosítás, az igazoltatás eh, szempontjából. Nagyon fontos a terrorizmus és a tiltott bevándorlás elleni eh, küzdelem. Csak hogy eh, megfelelően tesztelték-e ezeket a fejlett technológiákat? A tagállamok szabad kezet kapnak a tesztelésben és az ellenőrzési módszerek kialakításában. Ez problémás lehet, különösen akkor, hogyha nem biometriai útlevelek is forgalomban maradnak. Nekem úgy tűnik, hogy mindenkinek kell, hogy legyen az egy személy egy útlevél elvalapján saját útlevele de nem csak útlevelekről, a más úti okmányokról is szó van, és ez mindig a tagállamok szabadmérlegelési döntését képezi majd. Köszönöm szépen, elnök úr, Adamú úr beszél, ami a helyzetet illeti, csak két-három olyan tagállam van, amely kilóg a sorból a biometriai útlevelek tekintetében. Azt láthattuk, hogy nagyon sok tagállam között útlevél felmutatása nélkül is lehet ma már utazni. És ez mindig ki fog hatni a ö, leterheltségi szintre a technológia tekintetében. Szerintem Idővel nyilván tartásokat fognak vezetni az egyénekről, az állampolgárokról, nagyon sok személyes adatot tárolva, legalábbis ebbe az irányba mutat az útlevelek adatainak tárolása. Nagyon óvatosan, elővizetosan kell eljárnunk. Köszönöm szépen. Most pedig egy percre Mölcer úr kapja meg a szót. Elnök úr, lehetőség kell, hogy legyen arra, hogy hamisítás ellen biztosítsuk az útleveleket. Az új technológia segíthet a szervezett bűnözés elleni harcban, valamint a bevándorló áradat megállítása érdekében, de világosan látni kell, hogy ennek pénzügyileg is, személyileg is úgy kell alakulnia, hogy tényleg hatékonyan lehessen ezt a feladatot elvégezni, hogy tényleg teljesüljön a cél. Nincsenek belső határok, tehát a külső határokat kell megfelelően védeni. De amikor új lenyomatokat használunk, ügyelni kell itt is arra, hogy nehogy különböző csalásokra kerüljön sor, és a biometrikai felismerhetőséget ne tegyék nehezebbé. Ezzel kapcsolatban vannak kételyek a technológiával kapcsolatosan. A biometrikai adatok esetében garantálni kell az adatbiztonságot a polgárok számára. Köszönöm szépen, Melszer úr, és most pedig két percre Bauer Editi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák, tisztelt biztos úr! mindenekelőtt szeretném megköszönni coelho kollégának a kitűnő munkáját. a jelentésnek egyetlenegy vonatkozásához szeretnék hozzászólni. az utóbbi időben a tapasztalatok azt mutatják hogy az emberkereskedelem ezen belül a gyerekkereskedelem aggasztó méreteket ölt az uniós országokon belül és kvül ezért pozitv előrelépésnek tartom hogy a kiskorú gyerekek is saját útlevéllel léphetik át a jövőben az unió külső határait. ez a gyerekkereskedelem szempontjából egyrészt nagyobb biztonságot nyújthat másrészt viszont látni kell hogy a gyermek saját dokumentum birtokában bárkivel utazhat. sajnálatosnak tartom hogy nem került az egyeztetett javaslatba az miszerint a kiskorúak útlevele a saját személyes adatokon kvül tartalmazza az értük felelősséggel tartozó személyeknek vagy személynek adatait. igaz a javaslat első cikkelye kötelezi a bizottságot hogy jelentést késztsen az egyedül vagy ksérővel utazó a tagállamok külső határait átlépő gyerekekkel kapcsolatos követelményekről és szükség esetén javaslatot tegyen a külső határokat átlépő gyerekek védelmével kapcsolatban ez lehetőség a jövőre nézve ezért arra kérem a bizottságot hogy mindazokkal a szervezetekkel mint például az ebesz az oecd az unicef az unhcr az iom és nem utolsó sorban az lal amelyek érdekeltek a témában közösen értékeljék a fejleményeket és tegyék meg a szükséges lépéseket a gyerekek hatékonyabb védelme érdekében hisz a tapasztalatok azt mutatják hogy egyre több a gyermek az emberkereskedelem áldozatai közt. köszönöm. Köszönöm szépen, Bauer Most pedig kapja meg a szót. Carlos coelho eh, szeretnék köszönetet mondani mint jelentéskészítőnek. A tanács elfogadott egy olyan, jelent, egy olyan javaslatot, amely a biometrikus adatokat szabályozna a tagállamokban. Nos, arra van szükség, hogy új lépéseket is tegyünk a gyermekkereskedelem kizárása érdekében, az útlevelek felhasználása az egy személy egy útlevél alapján történik, és ez alapot kínálhat arra, hogy elérjük az előbb említett célt. Az én országom Portugália ezt úgy szabályozta, hogy gyermekek esetében hat év felett már régóta vesznek fel új lenyomatokat, és ez nem vezet túl nagy kifogásokhoz. Mint a jelentés készítője, én is úgy gondolom, hogy ezen a területen harmonizálnunk kell. Megnyugtató, hogy vannak olyan tagállamok, mint Portugália, amelyek a hat éves korhatárt állapították meg, hogy a gyermekek új lenyomatait levegyék, és így nem kell megváltoztatniuk a nemzeti jogalkotást. Azonban nem csak útlevelekről beszélünk ebben az összefüggésben. Az útleveleknél viszont a biztonsági szint a kérdés, hiszen megfelelő feldolgozásra van szükség. Ez a jelentés a személyes jogokat is garantálni kívánja. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fransza úr. Két percre Breck úr kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr! Támogatom Koelyó úr jelentését. Koajó úr kiváló munkát végzett, mint mindig. Egyetértek az Európai Bizottság által elmondottakkal is. Fontos az egy személy együtt levél elv alkalmazása. Ugyanakkor egy kérdést intéznék a bizottsághoz és a raportőr úrhoz. Mi a helyzet az egyedül utazó gyermekekkel, akik nem kísérővel utaznak? Vajon van-e egységes politika a tekintetben, hogy milyen okmány kell, hogy a gyerekeknél legyen? Szerepelnie kell a gondviselő nevének? Nagyon gyakran eh, egy gyerek nem a gondviselőjével utazik, hanem egy másik családtaggal. És van még egy dolog, ami engem egy kicsit zavar. Hogyan lehet egy hat éves gyereket egyedül repülőre ültetni? Repülőre még hagyján mondjuk a repülős utazás is elég nagy traumát jelentett egy egyedül utazó gyereknek, akit aztán valakinek a kezébe adnak a repülőtéren, de mondjuk vonattal, vasúton, távolsági busszal hogyan lehet elengedni egy gyermeket külföldre. Hogy lehet ennyire felelőtlen egy szülő, hogy ilyen kis gyermeket egyedül felültet egy közlekedési eszközre? Mindenképpen bátrabban kell, hogy megnyilatkozzunk ezekben a kérdésekben. Aztán, ami az úti okmányok biztonságát életi, sőt itt a breeder dokumentumoknak a a biztonságára gondolok elsősorban. Egyes országokban a vízum kiállításnál is visszaélések voltak. Még egy kérdésem lenne a jelentéskészítő úrhoz. Mit lehet tenni, amikor egy személy a határállomáson feltartóztatásra kerül, és kiderül, hogy nem felelnek meg az adatai az adatbázisban szereplőknek? Köszönöm. Most pedig másfél percre megadom a szót Kresseldorfer úrnak. Tisztelt kollégák! Gyermekkereskedelemnek több ezer áldozata van a gyermekrablásnak évente. Éppen a kiskorúaknál fordul elő, hogy nagyon gyakran visszaélnek a, szere, a lehetőségekkel. Éppen ezért gyerekeket az új rendeletben kellő mértékben veszik figyelembe. Ha úgy döntünk, hogy biometrikus adatok legyenek a gyermekek útlevelében, ez nem a gyűjtő szenvedélyre vezethető vissza, hanem arra, hogy jobban akarjuk védeni a gyermekeinket. Ez a védelem azonban csak akkor biztosítható, ha minden gyerek saját útlevelet kap biometrikus adatokkal, és ebben az útlevélben szerepelnek a nevelésre jogosult személyek is. És nagyon fontos az infrakcióm számára, hogy maximális biztonság lépjen fel a biometrikus adatok felvételénél és tárolásánál, és ezt garantálni is kell. Állandóan nyomon követhetővé kell tenni, hogy ki mikor fér hozzá bizonyos adatokhoz. A, azok a rendeletek és előírások, amelyeket a tanács előkészített, meglehetősen magas színvonalat állapítottak meg ebben a kérdésben, és el kell, hogy mondjam, hogy van egy alapvető bizalmam a saját államommal szemben, amit nem mondhatok el magáncégekkel szemben, akik adatokat szereznek be, és ezeket eladják másoknak, tehát kereskednek ezzel. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az állami szervek éljenek a bizalommal, és együttműködjenek az idevágó hatóságokkal az európai szinten is. Éppen ezért az Európai Bizottságnak eleget kell tennie azon kötelességének, hogy az ombudsmannal beszéljen. Most pedig Carlos Coelho-nak szeretnék gratulálni az elvégzett munkához. Köszönöm Kreisli Dörfler úr, most pedig Strafkova asszony két percben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kedves kollégák, gratulálok a jelentés készítőjének, Coelho úrnak, hogy ilyen kiegyensúlyozott anyagot állított elő az adatok biztonságával és a személyes adatok védelmével kapcsolatban. A jobbítás számos téren megjelenik, hatásos lehet a határon átnyúló bűnözés ellen. Bulgária esetében például ahol komoly problémát jelent a szervezett bűnözés és az emberkereskedelem, az új standardok bevezetése meghatározó szerepet játszik a külső határok védelmében. Számos gyermek lett tűnt el, és nincsenek információink róluk. A jelentés az jó lehetőséget ad a biztonság növelésére, és hogy a fiatal uniós polgárok esetében is biztosított legyen ez a védelem utazás esetén, ha az unión kívülre utaznak. A gyermekek tájékoztatása megfelelően csökkentheti az elrablás veszélyét, erről már az előttem szólók is említést tettek. A útlevelek esetében, az útlevélkérés esetén a költségekre is tekintettel kell lenni. Azt gondolom, hogy a korhatár eltörölhető, és el is törölték, tehát még a legkisebb gyermekek is kaphatnak útlevelet. Köszönöm szépen, és most pedig másfél percre Grabowska asszonyi a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék a jelentés készítőjének gratulálni és elmondani, hogy támogatom a jelentést, nem csak fontosnak, hanem jónak is tartom. Először is azt szeretném elmondani, hogy az útlevél olyan dokumentum, amelyet a tagállam állít ki a saját nemzeti jogszabályai alapján. Különböző útlevelek vannak az Unióban, különböző fedő levéllel, fedőlappal, de biztosítani kell az útlevelek biztonságát, hogy valóban az Európai Unió polgárainak a személyisége azonosítható legyen ezzel egyidejűleg. Hozzá kell járulni a bűnözés elleni harchoz is, illetve az útlevél hamisítás ellen végzett harchoz. Fel kell lépni az illegális bevándorlás, a terrorizmus, a gyermekkereskedelem és az okmányhamisítás ellen. Ez az egyensúly ebből a szempontból megfelelő, semmi sem utal arra, hogy a jelenlegi rendelkezések, illetve megkötések az útlevelek számára, az útlevelek számára korlátozó lenne a tagállamokban az útlevelek kiállításánál. És támogatom az egy személy egy útlevél elvét, különösen a gyermekek esetében ez egy nagyon jó elv, azonban nem lehet, hogy pénzügyi akadályokat teremtsen a szülők számára, ha külön útlevelet kell igényelniük a gyermekeiknek, azonban nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel Szeretném felhívni a figyelmet még egy kis gyenge pontjára a jelentésnek, erről szólt a raportőr is, mégpedig, hogy az új technológiákat még nem vizsgálták meg teljes mértékben, ezért fontos, hogy három év múlva megtörténjen a felülvizsgálat, ez jó, és fontos lenne az európai adatvédelmi biztos szerepét is erősíteni ezen összefüggésben. Ő részt kell, hogy vegyen az egész folyamatban. Köszönöm, köszönöm szépen Draboszka asszonynak a hozzászólását, és most pedig Evans kollégája a szó egy percre. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm Kolei úrnak én is a munkáját. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelentés az Unió jövője szempontjából. Az uniós polgárok biztonsága érdekében és a terrorizmus elleni harcban, ha megvan a technológia, hogy ahogyan ezt hallottuk, azt hiszem, hogy akkor azt használnunk is kell. A gyermekek szempontjából Angeli, az, hogy Lamredinis kollega elmondták, hogy ez nagyon fontos eszköz lehet a gyermekrablás ellen. A 13-as, a 3-as cikk nagyon fontos, ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy a dokumentumok hitelességét ellenőrizzék, hanem az útlevél birtokosának az azonosságát is. Jelenleg a legtöbb ország csak is és kizárólag fénykép alapú útlevelet használ, és még ön sem, elnök úr sem, Barroso úr nem néznek úgy ki az útlevél fényképen, mint ahogy a valóságban. Éppen ezért azt gondolom, hogy új módszerekre van szükség, és ezeket használni is kell. Azt hallottuk Betin kollégától, és volt még egyéb hozzászólás is, hogy voltak brit ellenes hozzászólások, és én azt gondolom, hogy az Egyesült Királyság rendszeresen jobb, mint a többi országé. Persze, nálunk is megvan a check and balance rendszer, de nálunk is van mit jobbítani, attól függően, hogy milyen technológia áll rendelkezésre. Ha megvan a technológia, élni kell vele. Ahogy Grabocka asszony mondta, hogy folyamatosan képesnek kell lennünk arra, hogy javítsuk, módosítsuk, módosítsuk a rendelkezéseket hozzáigazítandó a technológiához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És most pedig következik a Catch the Eye hozzászólók sora. Eh, Gála kollega először a szó. Köszönöm szépen a szót. A gyermek eh, csempészet, gyermekkereskedelem megakadályozására a gyermekek esetében is útlevelet tesznek kötelezővé. Az elnök kéri, hogy kapcsolja be a mikrofonját a hozzászóló. Mi once more. Ochrana detí pred únosom a obchodovan. A gyermekek védelme a gyermek kereskedelemmel szemben gyermekek esetében is útlevél bevezetését kívánja meg. Az egy személy egy útlevél elv szerint a Schengeni térségen kívülre utazó gyermekek esetében mindig útlevelet kell alkalmazni. Egy egységes telefonvonalat is bevezetnek az Európai Unióban. A az elrabolt, szexuális kizsákmányolás áldozatául esett gyermekek megmentésére a biometria azonosítókkal. Ugyanakkor nagyon oda kell majd figyelni a bizalomra is, ami a biometriai adatok vételét, gyűjtését illeti. Egyetértek, hogy elemeznünk kell az új lenyomatvétel terén bekövetkező különböző hiányosságokat, az egyes tagállamokat, és esetleg el kell gondolkodni egy közös európai összehasonlító rendszerről. Köszönöm, Poppá úr következik egy percre. Mikrofon nincs bekapcsolva felicit pe domnul carlos coelho pentru acest uh, raport. Uh, salut această inițiativă. Szeretnék gratulálni Coelho úrnak. Ez a jelentés valós előrelépést uh, jelent a Tesszaloniki Európai Tanács konklúzióihoz képest, ugyanis most igazi kapcsolódás alakul ki az okmány és gazdája között, illetve megvalósul az személy egy útlevél elv. Három dolgot szeretnék hangsúlyozni. Fontos az elveket és a kivételeket is a gyakorlatba átvinni. A hangsúly a három éves felülvizsgálaton kell, hogy legyen. A tagállamok és az Európai Bizottság a három év során ajánlásokat kell, hogy készítsenek, illetve gyakorlati akadályokról be kell, hogy számoljanak. Egy másik probléma a tárolt adatokkal, illetve a személyazonosság védelmével kapcsolatos. Szeretném felhívni a figyelmet a közös elvek szükségességére az úti okmányok, útlevelek esetében. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy az adatbázisok biztonságosak legyenek, ugyanakkor a hamisítás megakadályozásában is. Köszönöm, Pópa úr, most pedig pedig egy percre Rúr asszony kapja meg a szót. Még egy percet kérek, Koályó úr, hogy köszönetet mondjak önnek, és hadd mondjam el, hogy nagyon nagy öröm önnel együttműködni, mert ön nagyon kompetens, és nagyon oda tud figyelni az emberre. Önnek köszönhető, hogy ezt az eredményt el tudtuk érni. Sí, señor Coelho, señor Coelho, puede usted levantarse y saludarse. Kérem, Koajó úr, álljon fel! Most pedig Marinescu kollega kapja meg a szót egy percre. Uh, Tisztelt elnök úr, én is szeretnék gratulálni a raportőrnek. Románia 2009. január 1 évvel vezeti be a biometrikus útlevelet, 50 biztonsági elemet tartalmaz ez, és az Európai Unióban első ö, ízben ö, új lenyomatot is tartalmaz. Románia 2011-ben kíván belépni a Schengeni térségbe. A biometrikus útlevél az utolsó akadályt hárítja el, az Egyesült Államok vízumentességi programja szempontjából is, úgyhogy most már az USA-nak is csak szubjektív szempontokat kell mérlegelnie a vízummentesség megadása szempontjából. Nagyon fontos, és üdvözlöm az egységes európai rendszert, az útlevelek és a gazdájuk közötti kapcsolódás ellenőrzés terén. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentős készítőnek az európai erőfeszítések a harmonizáció terén azt jelentik, hogy a Schengeni joganyagot kitágítjuk. A két éven aluli gyermekek esetében ilyen csipet azonban nem tesznek az útlevélbe a biometrikus útlevelek adatainak kezelésekor az EU-s adatvédelmi szabályokat be kell tartani. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy erről gondoskodni fognak a határon való útlevél ellenőrzéskor, ugyanakkor az adatbázisok nyilvántartások vezetésekor is fontos ez. Egy biometriai vagy biometrikus útlevélben szerepel az új lenyomat, ez a mozgás korlátozottak esetében nehézséget jelent. Kérem, ezzel foglalkozzanak. Elnök, köszönöm, Tikao asszony. Mátszákész úr következik egy perc. No law-abiding citizen should be worried about his or her identity or their children's identity in substantial. Nos, elnök úr, senkinek sem kellene aggódnia, hogyha betartja a törvényeket. Éppen ezért üdvözlendőnek tartom a biometrikus adatokat. A jövőbeli munka kapcsán szeretnék valamire hivatkozni. Biometrikus adat azonban változik, tehát csak a DNS adatok tartanak a születéstől a halálig. Tehát ezek megmaradnak és nem változnak, akár a halálon túlmenően is. Ugye ismerjük, hogy évekkel halál után is valakit azonosítani lehet a mai lehetőségekkel. Csak kis elemeket kell kiemelni a csontból, és ez már megtehető. A DNS technika gyors, olcsó és kevés sejt alapján is dolgozni lehet vele. Az elképzelhető, hogy nyálmintavétellel dolgozunk, vagy a költők zsinórral, köldögzsinórból veszünk le ilyen anyagokat, és a jövőben azon kéne gondolkodni, hogy a DNS adatokat nem tudnánk-e jobban felhasználni, hiszen ez az egyetlen biometrikus adat, amely százszázalékos biztonsággal állapítható meg valamennyi európai polgár vonatkozásában. Köszönöm szépen, Matsakis Bürger úr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Coelho úrnak és gratulálok is. Hát csalódottak lettünk volna, hogyha nem ilyen minőségű lett volna ez a jelentés, ezt el kell, hogy mondjam, hiszen ismerjük, és több jelentésen keresztül hozzászoktunk az ő általa végzett munkában a színvonalhoz. Fontos, hogy Coelho úr felhívta a figyelmet arra, hogy gyermekek biztonság gáról is szó van. Ezt úgy érem el, hogy biztonságos útleveleket állítok ki, és az új lenyomatok levételével ellenőrizni tudom, hogy tényleg arról a szeméről van-e szó, akire kiállították az útlevelet, amikor éppen átlép egy határt az érintett személy. Vagyis a gyermekek biztonsága szempontjából elérünk egy célt. Most persze azon vitatkozunk 6 év, 12 év. Ez egy technikai kérdés, vagy mondhatnám ízlés kérdése. Hát nekem nem lenne problémám azzal, hogy 6 évesen leveszik az új lenyomatokat a gyermekekről, hiszen a gyermekek biztonsága a cél, mint már mondtam. Magától értetődőnek kell lenni, hogy az adatvédelmi előírásokat betartják. Erről kár vitatkozni. Jogállami kérdés az, hogy ez működjön, és ezt ellenőrizzék. Másik kérdés az, hogyha betartjuk az adatvédelmi előírásokat, és megszülettek ezek az útlevelek, akkor az Európai Unió egy nagy lépést tett előre a gyermekek érdekében, és fellépett a gyermekkereskedelem és a gyermekrablás ellen. Köszönöm Most szépen. pedig Báró biztos úr kapja a szót. Nos, tisztelt elnök úr! Úgy gondolom, hogy az egész ház tisztelettel adózott Kovaljó úr munkája és a munka színvonala előtt. Itt Rúrasszonynak is köszönöm a nyilvánítást. Gerard Döpré eh, úr szavaival élve eh, tényleg minél megbízhatóbb biometriai elemek, adatok, eh, minél inkább összehasonlítható biometriai adatok felé kell, hogy haladjunk és erre szolgál az a felülvizsgálat, aminek a célja ugye a minél szofisztikáltabb technológiák használata a biztonság javítására ebben a térségben, ahol élünk. Nagyon örülök, hogy az Európai Parlament ilyen elkötelezett ebben az erőfeszítésben, ennyire akarja a gyermekek biztonságának javítását, tényleg fontos a biztonságuk javítása. Azt kérdezték tőlem, hogy van-e már bizonyíték arra, hogy ez az azonosítási eljárás megbízható, Nos, azt mondhatom, hogy csak a használatban derülhet majd ki, hogy mennyire hatékony, de elvileg minden jel arra mutat, hogy az egyedülutazó gyermekek azonosításának javítása nagyobb biztonságot eredményez. Minden esetre mindenképpen figyelembe kell vennünk ezt a fontos célt. Mondanék válaszokat bizonyos konkrét kérdésekre. Hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság az adatvédelemre továbbra is nagyon nagy hangsúlyt fektet, az adatvédelmi eh, biztossal konzultáltunk, észrevételeket tett, ezeket figyelembe vette a bizottság. Szeretném elmondani, pontosítani azt is, hogy eh, ami az azonosítókat illeti, harmonizáljuk a normákat, a nemzetközi polgári repülési szervezet normáival. Ez megkönnyíti majd a párbeszédet az Egyesült Államokkal. Aztán szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a gyermekek útlevele persze többlet költséget jelent a családok számára, de ez a tagállamokon múlik. Arra emlékeztetném önöket, hogy a Schengeni térségen belül személyigazolványjal lehet utazni, az útlevélre csak az EU-n kívül van szükség. Végül pedig szeretném elmondani, megerősíteni, hogy a bizottság összehasonlító tanulmányt fog végeztetni a tagállamokban az egyedül utazó kiskorú gyermekek utazásai terén érvényes szabályokról, és mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy a gyermekeket hatékonyabban védhessük, és megakadályozhassuk a gyermekkereskedelmet. Természetesen az Európai Parlament okkal kéri ezt a tanulmányt, ennek elvégezhetését, és én gondoskodni fogok róla, hogy a munkatársakkal lehetőleg gyorsabban, a legjobban elvégezzék. Még egyszer köszönöm a parlamentnek, hogy nagyon konstruktív támogatást nyújtottak az európai jogszabályalkotáshoz. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig Coelho raportőrül kapja meg a szót. Szia, Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha van eredménye ennek a vitának, akkor ez az, hogy a parlament többsége aggódik az emberkereskedelem mindenek előtt a gyermekkereskedelem miatt. Ez a legfontosabb célja ennek a jogszabálynak, amit elfogadunk Szinte mindenki ehhez a témához szólt hozzá a szónokok közül. Egyébként szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért az árnyék előadóknak, Rórasszonynak is köszönetet mondok, ő is köszönetet mondok nekem, és a bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani. Hálás vagyok azért, hogy egyet értenek abban velem, hogy intézkedéseket kell hozni a gyermekek védelme, fokozott védeke érdekében. Természetesen fontosak még a Brider dokumentumok, a gyermekvélenyomatok, a hiba, arányok. Ez még mind olyan kérdés, amit meg kell vizsgálni. Elnök úr, Brécor egy olyan kérdést említett, amelyben arról beszélt, hogy van-e lehetőség arra, hogy kijelentsük, hogy biztonságos az útlevelek eh, kiállítása. Azt kell, hogy mondjam, országról országra változik ez. Tehát vannak, ahol nagyobb problémát okoz, ez van, ahol kisebbet. Éppen ezért a breeder dokumentumok esetében a harmonizáció nagyon fontos. Az európai közösségnek nincsen hatásköre úti okmányok kiállításában, ez nemzeti hatáskör alá esik. Abban bízunk, hogy együttműködés alakul ki a bizottsággal a Bride dokumentumok esetében. Nincs sok értelme annak, hogy nagyon biztonságos útleveleink legyenek, hogyha az útlevelek kiállításakor aláássák ezt a biztonsági követelményt. Természetesen vannak nemzeti érdekek, de megoldható az is, hogy legjobb gyakorlatokat cseréljük ki annak érdekében, hogy biztonságot jelentsen a külső határainkon az útlevél. Köszönöm szépen, Coelho úr! Ezt a pontot lezárjuk. A szavazásra erről a jelentésről holnap 12 órakor kerül sor. Ezzel a következő pontunk következik Kapato úr jelentése a az intézmények dokumentumának nyilvánosságáról szóló jelentésről van szó. Kapató úr, négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr.